Good afternoon. Jó napot kívánok! Megkezdjük a szavazást. Kedves kollégák, meglehetősen hosszú a lista a mai napon, a szavazó lista. A hetedik pont az női jogok és a nemek közötti egyenlőség ügyében és az EU-n belül, remélem meghozták. López kolléga az előadó. A szóbeli kérdésről szavazunk, a szövegről összességében. Tartózkodás elfogadva. Most pedig az állásfoglalás következik. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as kompromisszum mellette Mellette? Bocsánat, módosító, módosító, nem kompromisszum, mondja az elnök. Elnézést. 98-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 99-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 127-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 178-as mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell 178-as megnyitom a szavazást lezárom a szavazást még nem nem működik Atsa Kéna Mariaja. Úgy látszik, most működik, igen. Elfogadva. 179-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 179-est. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 129-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 130-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 139-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 148-as két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 100 második rész mellette mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a második részt. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum mellette tartózkodás elfogadva. 149-es módosító mellettem ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Bezárom a szavazást. elfogadva. 153-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 160-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék, akkor ellenőrizzük. 160-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 162-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megnyitom a szavazást.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 elutasítva. 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Igen. 186-ost megnyitom. And now the vote. Lezárom. Elfogadva. es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 189-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellen tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette 32-es szeretné elfogadva? De ellenőrizni szeretnék? Jó, akkor, ha ellenőrizni szeretnék, megnyitom. 32-es. 32-es. Ellenőrizzük a 32-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Harminchármasra térünk rá, mellette ellene tartózkodás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 44-es mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 62-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 63-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67, 68, 69 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es, 72-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 73-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 74-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 83-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes, kettes következik, ugye? Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8 es és 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És a 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig eljutottunk az állásfoglalási indítványig az egészről szavazunk. Most lezárom a szavazást. Gratulálni szeretnék López kollégának, az előadónak a szóbeli kérdés és az állásfoglalás mindkettő elfogadásra került. Köszönöm szépen! La Tatiana. Ok. Okay. Uh, point, point eight on the... Nyolcas napi, nyolcas napi rendi pont következik. Gender mainstreaming az Európai Parlamentben. Angelika Mlinár asszony jelentéséről fogunk szavazni. Uh, amendment 54 in favor. 54-es, 54-es Morisno mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 55 mellette ellene tartózkodók el, elfogadtuk. 56 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 59 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 67 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 72 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 75 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 76 szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 77 első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 80-as két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 81-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 82 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 83 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 85 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 86 első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a 90-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 96 és 97 egyben mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 99 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 101 mellette, ellene tartózkodók elutasító 102 és 103 mellette ellene tartózkodók elutasító 104 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Százhat első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Ezt ellenőrizzük. Jó, akkor a 9-es kompromisszumról szavazunk. Megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, elnézést kér az elnök. A amendment 110 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. 116-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítottuk. 117 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 119 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Amendment 124 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 13-as módos kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 130 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 132 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 133 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 133-as volt. Nem halljuk a hozzászólót, mikrofon nélküli hozzászólás. 124-esre szavaztunk? Igen, elfogadtuk. 133 nem, ezt már elutasítottuk. 134 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. 135 mellette, ellene, tartózkodó, elutasítva. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 141 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 142 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 144 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 145 első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 146 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 148 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 149 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 150-es mellette. Ah, without, uh, now, sorry, without a 150-esről nem kell szavaznunk. 154-es következik. Mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 155 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 156 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 157 mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 158 mellette, ellene, tartózkodó elutasítva. 159 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 5-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 6-os módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 7-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók Szerintem elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó? Ellenőrizni fogjuk. Az egyes kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. It's adopted. Lezárom a szavazást, egy szavazaton múlt, de elfogadtuk. Uh, amendment 17 in favor. 17-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as módosító. Itt van egy szóbeli módosító is mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kompromiss 3. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 4 kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Amendment 28-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as nem. 31-es mellette. Ellene tartózkodok, elutasító. 32 és 33 egyben mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. 34-es és 36-os mellette. Ellene tartózkodok, elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 37-es és 38 egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 41 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizni fogjuk. Jó, 44-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. It's adopted. Mm-hmm. Amendment. Elfogadtuk, 45-ös mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 46 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 49 mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 50-es mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 52 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 2 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 3 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítva. Négyes szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A teljes, szava, teljes anyagról szavazzunk, szavazás, név szerint megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. Uh, it's adopted. Congratulations to the reporter Angelica. Elfogadtuk, gratulálunk Linár asszonynak és az tevőknek.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 9-es napi rendi pont következik. Igazságügyi program. Véleménytervezetről fogunk szavazni. Ennek is Angelika Mlinár. Az előadója kezdjük a szavazást. 42-es módosító mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 43 mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 46-os módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 51 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 11 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 52 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 57 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 58 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük ezt? 12-es kompromisszum. Ellenőrizni fogjuk, megnyitom a szavazást. And now the vote is closed. It's adopted. Amendment 14 in Elfogadtuk. Következő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 34 mellette. Ellenem, tartózkodás, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Véleménytervezet név a szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek, illetve minden képviselőnek, árnyékjelentéstevőnek, tevőnek, és tanácsadónak, akik együtt dolgoztak a jó eredmény érdekében. Köszönöm. Ten point ten is... A tízes pont következik. Szomszédságfejlesztési nemzetközi együttműködési eszköz. A vélemény előadója Eleonora Forenza. Elkezdjük a szavazást. A 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 124-es és 125-ös együtt, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31-es és 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134 és 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ellenőrizni szeretnék a hetes kompromisszumot? Rendben, akkor elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 152 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 160 első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ha a második részt ellenőrizni szeretnék, a 160-as második részéről megnyitom az elektronikus szavazást. 160-as második rész. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Százhatvankettő és 163 A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 164 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 168 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 50-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 173 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57, 51 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 52 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 175 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Amendment 178. 178 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 180 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 181 mellette, ellene. 181-es, még egyszer mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 57 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 184 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 185 mellette A 186-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 189 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette, 62-es mellette, ellene, Hatvankettő mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 63 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 191 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 65 és 192 együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 67 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 193 második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 195 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 196 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 197 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 198 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 199 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 73 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizni szeretnék a 74-esről, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadva. 75 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 202 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 100-203 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 77-es mellett, mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 78 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizzük a 78-asról, megnyitom az elektronikus szavazást. And the vote is closed. It's a... Lezárom a szavazást, elfogadva. 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 85-ös mellette mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 208 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 209-es és 210-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva, 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 214, 215 és 216 együtt mellette ellene tartózkodás elfogadva elfogadva. 217-18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 219-220 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 222 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 es kompromisszum mellett mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 226 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 229 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 231 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 233 mellette, tette ellene tartózkodás elfogadva, kettő harminchét mellette ellene tartózkodás elfogadva, ha 239 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 240 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 242 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 250 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Amendment 245. mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 247 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 248 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 249 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 252 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 256 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 257 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 2 58 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 263 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 264 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 265 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 266 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 267 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 93-94 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 95 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 22-es kompresszor mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Százhét mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 114 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, Amendment 15, we will check. Okay, the vote is open. A 115-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök, az én hibám volt. Huszonnégyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, ellenőrizni szeretnék a 29-eset, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva, 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 119 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Huszonegy második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A vélemény tervezetről szavazunk, módosítókkal együtt, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. And the vote is closed. It... Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek, Eleonora Foránzának, az árnyék jelentéstevőknek, tanácsadóknak és a titkárságnak. Okay, well, the rest of the Yeah, yeah, yeah.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 11. napi rendi pont az európai szemeszter a gazdasági koordinációban 2019-es vizsgálat, növekedési vizsgálata. Ernest Urtaszon az előadója ennek a véleménynek, amiről most szavazunk, és meg is kezdjük a szavazást. Hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas, bocsánat Hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító négyes szám mellette ellene tartózkodás elfogadva egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. ellenőrizni szeretnék az egyes kompromisszumot, ha jól látom, akkor ellenőrizzük. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Ötös szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Hatos szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás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 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as módosító mellette, két részben, első rész mellette, eh, elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva.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 az árnyék előadóknak is természetesen, akik segítettek előkészíteni ezt a dokumentumot. 11-es volt. Ez következik. Tovább lépünk a 12-es napi rendi pótra az alapvető emberi jogok kartájának átültetése az EU intézményi keretei között egy állásfoglalás előkészítésem Linár asszony, Angelikem Linár az, aki előkészítette ezt a véleményt. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva,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 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 23-as, nem? Rendben van, mert 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, itt több részben, tehát a 24-es két részben 24-es Két részben szavazunk. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrzést kérnek, rendben, ellenőrizzük a második részt mellette. Megnyit Megnyitjuk a szavazást. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as szóbeli módosítással mellette ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as szóbeli módosítással mellett ellene tartózkodás elfogadva. 6-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Köszönöm szépen, kiváló volt. Köszönöm az előadónak is. Nincsen záró szavazás erről. Ez egy állásfog, álláspont csopán itt nincsen szükség erre az árószavazásra, hogy egyben elfogadjuk. Köszönöm szépen Angelika Mlinárnak, az előadónak. Nem kell, higgyék el. Ez egy félreértés. Minden rendben van. Mindjárt.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 az utolsó szavazás következik a mai napon. A 14. pont, politikai kihívások és stratégiák az női rák megbetegések és ezzel összefüggő betegségek. Ez el kell fogadni egy állásfoglalási indítvány. Daniele Ajuto, aki készítette ezt, először egy szóbeli módosítás mellett ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli kérdést megszavaztuk ezek után. Most következik az állásfoglalás. Hármas kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Uh, amendment 37. 37-es módosító ellenet tartozás elfogadva. 38-as mellett ellenet tartózkodás elutasítva. 38-as volt. Szeretnék ellenőrizni a 38-ast. Jó, megnyitom. 38-as módosító. And now the vote is... Most pedig lezárom. Rejected. It's rejected. I set it up too, sorry. Okay, it's rejected. And now we are going to compromise. Négyes kompromisszum Zdáborszka asszony, Petir asszony a néppárt részéről név szerinti szavazást kért a négyes kompromisszum. És aztán a hatosra ugyanez a vonatkozik, hatos kompromisszusra megnyitom. Név szerint szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos név szerint megnyitom. Hatos név szerint, hatos kompromisszum név szerinti szavazás. Lezárom. Elutasítva. Ö, ö, Now we will vote on the amendment 43. A 43-as módosítóról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-ast ellenőrizni fogjuk, megnyitom. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig a 44-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 48-as, két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es módosító első rész név, név szerint. Nem, nem név szerint. Mindkettő esetében név szerinti szavazás. Első rész. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Most pedig a második rész. Megnyitom. Lezárom. elfogad a nyolcas kompromisszum mellette ellene tar tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell a jelek szerint. 55-ös módosítom. Lezárom. Elutasítva. Kilences kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 59-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Tízes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 70-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 71-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem. Korrekció. Bocsánat, mondja az elnök 74-es módosító következik. A 74-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 8-as módosító következik most mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizni szeretnék a 13-as módosítót. Lezárom. Elutasítva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es módosító név szerint megnyitom. Lezárom. elfogadva. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szeretnék ellenőrizni a 26-ost. Igen, megnyitom.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 elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Eljutottunk az állásfoglalási indítvány tervezethez a módosított formájában, megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálni szeretnék Daniele Jutának, az összes árnyék előadójának és az asszisztenseknek is. A titkársági kollégáknak is, akik segítettek előkészíteni ezt a óriási szavazást. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Azt hiszem, jól sikerült a mai szavazás. Ez volt az utolsó szavazás idén. Csak jövőre szavazunk újra. Forget, we continue our... De ne felejtsük el, hogy azért folytatódik a FAM ülése ma délután igen fontos témákban. Előre.

Yeah, we continue our meeting. Point four on the agenda uh, is that is uh, establishing rules and. Folytassuk az ülést. A kapról fogunk beszélni, illetve az európai mezőgazdasági alapról, illetve a vidékfejlesztési alapról. Jól mondom? Hosszú a cím, de erről fogunk beszélni, illetve ezen belül a tagállamok mozgásteréről. A véleménytervezetet fogjuk megbeszélni. Mariana Petir az ennek a témának a jelentős tőle, Mariana, parancsolj! Hvala, gospođo predsjednice, poštovane kolegice. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! A véleménytervezetben, amit a FEM szakbizottság hoz létre, a kap reformmal kapcsolatban. Nos, ebben a jelentésben, ebben a véleményben természetesen csak olyan kérdésekkel foglalkoztam, amely konkrétan a mi szakbizottságunkat érinti, tehát a női jogok, a nők és a férfiak egyenlősége a mezőgazdasági politikában, illetve vidékfejlesztésben. Ezen a területen a nők részesedése a munkaerőpiacon alulreprezentált, és csupán a nőknek a 30%-a, illetve az EU, a mezőgazdasági tulajdonosoknak csupán 30%-a nő. Egy tematikus alprogram van készülőben nők vidéki területeken címmel. Olyasmi lesz ez, mint a fiatal, a fiatal farmerekre, gazdákra kidolgozott alprogram. Nagyon sok esetben a nők mezőgazdasági munkáját eh, nem is díjazzák, gyakorlatilag ez egy láthatatlan munka, ez azt jelenti pedig, ez az pedig azt jelenti, hogy eh, a szociális jogaikkal sem érhetnek a nők. A női gazdák, illetve női vállalkozók jogait kell sokkal jobban megvalósítani, ezeket kell jobban tiszteletben tartani, hiszen a nők nagyon sokat tesznek a vidéki gazdaságokért. Én úgy gondolom, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell adni arra, hogy a stratégiai terveikben külön pénzügyi eszközöket szenteljenek a nők helyzetének javítására a vidéki területeken, illetve a mezőgazdaságban. Éppen ezért a tagállamok preferenciális módon is kezelhetik a nőket a stratégiai terveikben. A nők jobban hozzáférhetnének így a termőt földekhez, illetve a mezőgazdasági hételekhez, és ezzel ahhoz is hozzájárulnának, hogy a nők nagyobb százalékban legyenek föld tulajdonosok. Itt a foglalkoztatási piacon egyenlőtlenség van a férfiak és nők között, ahhoz, hogy a nők nagyobb számban legyenek foglalkoztatva, azt gondolom, hogy több olyan tagállami eszközt kéne kialakítani, amely arra irányul, hogy a család életet, illetve a munkát jobban össze lehetessen egyeztetni. Nagyon fontos a megfelelő gondozási és gyerekellátási infrastruktúra is, és úgy gondolom, hogy ilyen típusú intézkedéseket kiválóan lehet finanszírozni a kapon belüli alprogramokkal sőt az Invest EU-val, illetve az ESF Plus programok szinergiáit is ki lehet használni erre a célra. Azt gondolom, ha ezt megtesszük, akkor a nők munkáját láthatóbbá tesszük, illetve a tagállamok specifikus célkitűzéseit is jobban meg tudjuk valósítani. Úgy vélem, hogy a tematikus alprogramokat támogatni kell, és, úgy, és azt szeretném, hogyha a tagállamok úgy alakítanák ki ezeket az alprogramokat, hogy az megfeleljen a kapon belüli stratégiai terveknek. Várom a kollégák véleményét, és várom a együttes munkát. Köszönöm. Köszönöm Peti Rasszony, mondja az elnök, most az árnyékjelentéstevő következnek. Marcellézi úr, parancsolja. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. A kap az egyik legérzékenyebb terület, ez a nemek közötti egyenlőség szempontjából a föld területek, illetve a gazdaságok legnagyobb része kis területű, tehát általában családi gazdaságok ezek, és itt általában a hagyományos nemi szerepek érvényesülnek, úgyhogy nagyon óvatosan kell ehhez a kérdéshez hozzányúlni. A kap gyakorlatilag figyelmen kívül hagyta ezeket a családi gazdaságokat, ennek pedig az lett a hatása, hogy még jobban megnőtt a férfiak és nők közötti egyenlőtlenség aránya a vidéke, vidéki területeken, és gyakorlatilag csupán a produktivitás, a termelékenység szempontjából kezeli az Európai Unió a kapot. A jelentéstevő Említette azt, hogy a nőknek lehetőséget kell adni, nagyon mértékben hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, de ez nem lesz elégséges, ennél többet kell tennünk. Utalnunk kell a föld tulajdon szerkezetre is, ez egy nagyon fontos dolog. És úgy gondolom, hogy hangsúlyozni kell, hogy milyen típusú gazdaságokat kell előnyben részesíteni. Véleményem szerint nem önkéntes jelleggel kell ezeket a dolgokat megtenni, hanem kötelező érvénye. A vidéki területeken évő nők helyzetét kell javítanunk, és ehhez az kell, hogy a stratégiai tervekben a nők munkáját valamilyen módon honoráljuk. Nagyon sokszor a női munkavállalók a gazdák feleségét jelentik, és ezt a, ezt a problématikát kéne megváltoztatni, tehát a nők is hozzáférjenek a föld, túl, a föld területhez, a föld tulajdonláshoz. Nem szabad, hogy az összes nők által elvégzett munkát ennyire láthatatlannak kezeljük, vagy ilyen láthatatlanként kezeljük, ezt kell megoldani. Aztán a strukturális alapokhoz való hozzáférést is meg kell oldani, például vidékfejlesztési alap. Úgy gondolom, hogy nem egyes fellépésekre van szükség, hanem egy horizontális megközelítésre van szükség. Köszönöm. Thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Marcelis úr. Mikrofont kérünk a hozzászólónak. Mikrofon. Mikrofont kérünk a hozzászólónak. Julie Ward következik. Maria Gabriela Zsolnát helyettesíti, parancsoljon. Zolna asszony, elnézést kér, a mai napon nem tud itt lenni, úgyhogy felolvasnám, amit elküldött. A szocialisták, a szocialista frakció meg beleegyezik a jelentéstevő módosítóiba, alprogramok kialakításába, illetve nemi egyenlőséget megcélzó al célok megjelölésével is egyetért, hogy a női gazdákat, a fiatal női gazdákat támogassuk. Összességében, hogyha ez megtörténik, hogy a stratégiai tervben be beleszólhatnak a tagállamok, akkor nagyobb rugalmasságot élvezhetnek, de ettől még nagyon fontos, hogy meglegyenek a prioritások. Attól még, hogy egy rendelkezésben magában a jogszabálytervezetben ez benne van, hogy a női a női egyenlőségnek meg kell nyilvánulnia, mint horizontális kérdésnek, ez még nem biztos, hogy a valóságban is megtörténik. A nyugdíjban, a fizetésben, a foglalkoztatásban, a képzésben, illetve az oktatásban nagyon nagyok a különbségek férfiak és nők között, főleg eh, a mezőgazdasági területeken, illetve a digitalizáció is eh, ide tartozik, ott is nagyon nagy az eltérés a férfiak és a nők felkészültségében. Szóval azt úgy véli, hogy a nemek közötti egyenlőség vidéken, vidéki problémáját sokkal horizontálisabban kéne kezelni. Korábban a tagállamok nagyobb rugalmassága volt a vidéki, a vidékfejlesztési alapok felhasználásában. Nagyon fontos az is, hogy a megfelelő szolgáltatások elérhetőek legyenek a vidéki nők számára. Az európai, az európai um, kap hálózatnak is a gender mainstreaming, illetve a gender budgeting alapján kéne működnie, természetesen úgy, hogy a tagállamok alakíthatják ezeket a szakpolitikákat, illetve nagyon fontos a bevált gyakorlatok kicserélése. Zóna asszony úgy véli, hogy a kap stratégiai tervek között mindenképpen meg kell valósítani a gender budgetingot, és az is nagyon fontos, hogy a, történjen utolsólagos ellenőrzése ezeknek a terveknek a gender dimenzió alapján. Nagyon fontos az is, hogy olyan mutatószámokkal dolgozzunk ki, amelyek a nemek közötti egyenlőség problematikájára világítanak rá. Úgy véljük, hogy a javaslatban ezeknek is meg kell jelennie. Elképzelhető, hogy csak önkéntes jelleggel. Úgy vélem, hogy a jövőben arra kell koncentrálnunk, hogy integrált megközelítés valósuljon meg. Zóna asszony szívesen működik együtt a jelentéstevővel, illetve a többi kollégával ebben a témában. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Julie Wardnak. Más valaki esetleg? Nem? De Ágnes Kozlowska következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék gratulálni Mariana Petírnek, jelentéstevőnknek. Köszönöm ezt a nagyon professzionális jelentéstervezetet, illetve véleménytervezetet. A legfontosabb témákra mint kitért a jelentéstevő digitalizáció például, ez azért nagyon fontos, mert a digitális piac vidéken is fejlődik, és a vidéki gazdaságoknak is szüksége lesz a digitális megoldásokra. Tehát nagyon nagy a veszély annak, hogy ez a digitális, hogy a digitális különbségek elmélyülnek. Egyébként egy delegációnk nem sokára el fog látogatni Németországba, mégpedig intelligens falvakat fogunk felkeresni, olyan falvakat, ahol a mezőgazdaságban használnak különböző digitális eszközöket, illetve a pénzügyi kérdéseket is meg fogjuk vizsgálni, és mindent támogatok, amit elhangzott. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök jelentéstevő. Parancsoljon Petír asszony. Kérem, zárja le ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az összes kollégának, aki kifejezte a véleményét ebben a témában. Örülök, hogy örülök, hogy az alapelgondolásommal egyetértettek, és remélem, hogy sikerül majd a FEM szakbizottság hatáskörére korlátozni a módosítókat is, és ezáltal remélhetőleg a véleményünk megfelelően sikerül, és ezt az Agri szakbizottság figyelembe tudja majd venni. Az Agri szakbizottságnak egyébként nagyon sok módosítója van erre a, erre a jelentésre vonatkozóan. Számunkra nagyon fontos ez a vélemény, illetve ez a jelentés, és szeretnénk, hogyha jövőbeli kapban a lehető legjobb pozíciót élveznék a nők. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje november 30-a, déli 12 óra. Január 23-án fogunk erről itt szavazni. Nem tudjuk az agriban, mikor lesz a szavazás, de nálunk január 23-án. Köszönöm. Köszönöm, nézzük a következő napi rendi pontot. 15-ös napi rendi pont. Ah, replace. Oké, Oké, uh, post Arab Spring way forward. Az arab tavasz után amen a régió helyzete. Egy véleménytervezetről fogunk beszélni. A jelentéstevőnk Maria Arena asszony, de ha jól tudom, Martin úr fogja őt felváltani, ugye? Merci, madame la... Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Marie, Maria Arénának sajnos el kellett mennie. El fogom, fel fogom olvasni akkor azt, azt, amit Maria Arena asszony elküldött. A nőknek nagyon fontos szerepe volt az arab tavaszban, de úgy tűnik, hogy elfeledkeztünk a nőkről ebben a régióban. Sajnos még mindig nagyon sok erőszak éri őket, a helyzetük nem megoldott, és nagyon sokszor a béli patriarchális ideológiában, ideológiától szenvednek a nők Marokkóban vagy Tunéziában a jogalkotásban reformok történtek, tehát nagyobb az egyenlőség férfiak és nők között, de ezeknek a változásoknak a megvalósítása, ennek a megvalósítása még mindig nem nincs rendben. Les femmes ne se revendiquent pas victimes, mais plus a nők nem mindig kapnak megfelelően aktív szerepet a változásokban. A nők az arab tavasz alkalmával kivonultak az utcákra, éppen ezért is szeretnének több egyenlőséget, vagy nagyobb egyenlőségek. Jó lenne, hogyha nagyobb gazdasági és társadalmi függetlensége lehetne a nőknek. Nagyon fontos az oktatáshoz való hozzáérés, a képzéshez, a mikrohitelekhez való hozzáférés. Nagyon fontos, hogy megszűnjenek a nemekkel kapcsolatos sztereotípiek, illetve kevesebb nő váljon erőszak áldozatává. Kérem, hogy az isztambuli egyezményt ratifikálják a régióban helyet foglaló országok. Nagyon fontos, hogy a nők és a gyermekek és a lányok elleni erőszaknak azonnal jelleggel véget vessenek, és én gondolok a családon belüli erőszakra is, illetve a nemi csonkításba is. Emberi alapjogokról van szó a MENA régióban. A civil társadalmat segítenünk kell, illetve állami terveket kell kidolgozni, megfelelő intézkedésekre van szükség, tehát arra vonatkozóan, hogy a társadalomban a férfiak és nők között egyenlőség alakuljon ki. A MENA régióban csak úgy lehet bármit is tenni, hogyha regionális álláspontot, illetve ö, modus operandi dolgozunk ki. A városi és vidéki területek között még mindig elég nagy a különbség eh, gazdasági szempontból, szociális szempontból is. Nagyon sokszor a nők nem rendelkeznek azokkal a lehetőségekkel, amelyek által függetlenek lennének gazdasági szempontból. hely, azt gondolom, hogy a helyi önkormányzatok függetlenségével, vagy nagyobb függetlenségével sok mindent tehetünk és érhetünk el. A nőkre nagyon komoly hatással van a fölmelegedés is, a globális fölmelegedés is, ezáltal nagyon sok nőnek kell hagyni a lakóhelyét. Az ENSZ 62. közgyűlése foglalkozott a nők helyzetével. A cél az, hogy a nemek között egyenlőség valósulja meg, illetve hogy javítsuk a nők és lányok helyzetét a vidéki területeken, és minden egyes országnak meg kellett, minden országnak meg kellett volna, meg kell teremteni a lehetőséget, hogy egy saját stratégiát alakítsanak ki. Elnézést, hogy nem küldtem el korábban ezt a írásos nyilatkozatot, de hát egyedül vagyok, illetve hát ketten. Köszönöm Márton úr, köszönöm Maria Arena, időnk van, 6.30-ig van még időnk. Thank you. Köszönöm szépen. No more. Mások nem szeretnének hozzászólni. A módosítók benyújtásának határideje pedig december 6-a. Jövőre, januárban fogunk erről szavazni, január 23-án, az AFED-ben pedig február 21-én lesz a szavazás. Nézzük a következő napi rendi pontot. Point 16. 16-os napi rendi pont. No, no, no, we need to stay. <laughs> Itt kell maradnia, Márten úr. You need to stay. Okay. Itt kell maradni. 16 European semester for... 16-os az európai gazdasági eh, politikai koordináció eh, szerepe, 2019-es évi növekedési jelentős foglalkoztatás és szociális vonatkozásai, eh, Pina Picserno a jelentéstevő you know, I am replacing now Pina Picerno. Uh, uh... Most én helyettesítem, a jelentéstevőt. A jelentéstevő nevében ellentés, elnézést szeretnék kérni, és felolvasom az ő megjegyzéseit. Európában némi gazdasági kilábalás érzékelhető, az az összes tagországban, ami azonban nem javult, az a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség, foglalkoztatás és szociális kérdésekben. A probléma természetesen a gazdasági kormányzásban van, amely nem veszi figyelembe a kiegyenlítődést a nemek között a megszorító intézkedések további terheket rónak az érintettekre, hiszen a legfőképpen azokat az ágazatokat érintik, amelyek a nőket segíteni hivatottak, illetve segíteni a munkába állásokat. A fizetések és foglalkoztatásbeli különbség férfiak és nők között aggasztó, és új makrogazdasági politikákra van szükség. Az éves gazdasági jelentés, amelyet a bizottság kiadott, összegzi ezeket a pontokat. Mindez igen pozitív, de nem elégséges. Évek óta kérjük azt, hogy az esélyegyenlőségi index vegye figyelembe a különböző folyamatokat, a szociális célok megvalósulását, erre pedig szükség van, hogyha mindenki számára a gazdasági növekedést szeretnénk biztosítani, és ennek egyik módja az esélyegyenlőség. Nagyon fontos, hogy a gazdasági gazdaságpolitikai koordináció fogható javulást okozzon az összes polgár életében. A leginkább Um, rászoruló csoportokkal kezdve, amikor a gazdasági kormányzásról beszélünk, akkor nem téveszthetjük szem elől a szociális aspektust. Szeretnénk azt, hogyha az európai szemeszter uh, a bizottság által javasolt szociális pilléreket is támogassa, Éppen ezért fontos, hogy uh, es, egyenlő esélyek, ugyanolyan fizetését, ugyanolyan munka mindenki számára igaz legyen, a bizottság hatástanulmányt fog készíteni a strukturális reformokról, az Európai Egyenlőségi Intézet, illetve a jogi szakértők hálózata is bekapcsolódik ebbe, és javasoljuk azt, hogy őket kapcsolják bele az európai szemeszter minden fázisába. Nagyon fontos a fizetésbeli, eh, nyugdíjbeli különbségeket megszüntetni a férfiak és nők között, ezek eh, még mindig érvényesek. Ez lett volna azok a, ezek lettek volna azok a pontok, amelyekkel a jelentés foglalkozik, és néhány további eh, pontokra majd még a módosítók térnek ki. Pinapi Csernó kolléganő azt gondolja, hogy az árnyék jelentéstevők kitűnő munkát végeztek, a kollégák is, és szeretném megköszönni mindenki közreműködését. So, thank you for... Köszönöm, hogy meghallgattak. Deadline, deadline for tabling. Módosítók benyújtásának határideje december 5-e. 5 óra délután, a fennben a szak szavazása január 23-án kerül sor. Köszönöm, következő napi rendi pont. Point 17. A 17-es napi rendi pont a nők jogai a nyugati Balkánon. Szóbeli kérdés, Biliana Borza a jelentéstövő. I will read the text for Ms. Borzan. Felolvasom Borzán asszony szövegét. Rights in Western Balkan countries. Biljana is on a FAM mission to Iceland. Izlandon jár Biljana kolléganő, nem tud itt lenni, éppen ezért, de ezen a témán évek óta keményen dolgozik nagyon sok civil szervezettel kapcsolatba lépett eh, a Nyugat-Balkán országaiból. Az elsfoglalási indítvány nem lehetett túlságosan hosszú, de ő szeretné kibővíteni a jelenlegi dokumentum ehm, hatáját, ami a jelentést illeti, az állásfoglalást, foglalást, Borzán asszony számos pontot ragadott ki, amelyeken még tovább lehet dolgozni. A, a Nyugat-Balkán országai különböző stádiumában járnak a csatlakozásnak, éppen ezért az állásfoglalás egyik része közös kérdésekre összpontosít, a második pedig a speciális ajánlásokra hangsúlyozza a jelentéstevő a nők gazdasági részvételének súlyosságát, a fontosságát, a társadalomban való részvételüket, a Nyugat-Balkán országai közül sok ország jó jogalkotást fogadott el, illetve stratégián, viszont ezeket nem kísérték megfelelő források, éppen ezért a megvalósítás továbbra is akadozik a civil eh, társadalmi szervezetek, jogi szervezetek, Az APA programokat is támogatják, és fontos, hogy a nőket jobban bekapcsolják eh, a különböző nyugat-balkáni országok fejlődésére szóló egyeztetésekbe a munkerőpiacon jelentős nehézségekbe ütköznek. Uh, social groups who face multiple discrimination, such as LGBT, különösen a női vállalkozók uh, előtt állnak jelentős uh, problémák, illetve az idősebb uh, női munkavállalók speciális stratégiára van szükség és nagyon fontos ezeket megfelelő intézményekhez eljuttatni, nagyon fontos az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, ami az ország specifikus ajánlásokat illeti. Borzán azt reméli azt, hogy az önök hozzájárulásával ez a szöveg eh, kibővíthető, ami Albániát illeti, a nők elleni erőszaknak jelentős figyelmet kell szám, szánni. Az erőszak elleni küzdelem nagyon fontos a civil társadalmak véleménye szerint. Itt nehézségek vannak, nem csak a hiányos finanszírozás miatt, hanem az emberkereskedelem miatt is. Bosznia Hercegovinával kapcsolatban nagyon fontos a gender kérdéseket felvetni az alkotmányügyi kérdések kapcsán nagyon sok nő nem fér hozzá meglévő eszközökhez. Koszovó kapcsán nincs túl sok rendelkezésre álló adat, nagyon fontos erőteljes intézkedéseket hozni, illetve a eh, szexuális eh, reproduktív jogokhoz való hozzáférés biztosítani, Macedónia kapcsán az erőszak eh, szintén az egyik legsúlyosabb probléma. Nagyon fontos a nők munkaerőpiaci helyzetét javítani, ami pedig Montenegrót illeti. A munkajogot nagyon fontos megerősíteni, illetve a meglévő intézkedéseken javítani Szerbiában és a Koszovóban. Nagyon fontos a hivatalos párbeszédbe több nőt bevonni. A szóbeli kérdés összegzi a legfontosabb problémákat, a minőségi megvalósítás hiánya, meglévő rendelkezések kapcsán források hiánya, illetve a civil társadalmak hiányos részvétele az EU-s tagországokkal történő egyeztetéseken. Ezek a legfőbb aggályok. Borzán asszony ezt ki szeretné bővíteni, üdvözli az önök javaslatait. A december 3-a módosítók benyújtásának a terve. Köszönöm. Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez volt az utolsó napi rendi pont. Az egyebek alatt a következőt mondanám el. Január 23-án lesz a következő ülésünk. 9 órakor. Köszönöm. Köszönöm szépen a részvételt. Köszönöm szépen eh, Marten úr jelenlétét. For all of us. Thank you, thank you very much for all interpreters. Thank you. you... Az elnökkel kedvesen megköszöni a tolmácsok eh, munkáját. Önök sokat segítenek annak érdekében, hogy meg eh, értsük egymást, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok mindenkinek és e, családjaiknak. Ez az utolsó ülésünk ebben az évben. Köszönöm szépen az asszisztensek munkáját, a titkárság munkáját is, és kellemes estét kívánok mindenkinek. Lezárom az ülést. Túl early, Thank you. Thank you.